ennek hát nevében a következőt mondanám. Azt lehet, hogy ezt a csatát elveszítjük, de nem jelenti azt, hogy az egész háborút elveszítjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kolléga. Ha megengedik, ehelyütt esetleg közleményt olvasnék fel, közleményt. Az elnökség részéről március 9-én hétfőn a külügyi bizottság egy indítványt fogadott el amely azzal kapcsolatos, hogy Ceylonban, Sri Lankán hogyan rosszabbodik az emberi jogi helyzet, a helyzet veszélyes, és ha úgy tetszik, ezt az indítványt mindenképpen fel kellene venni a 91-es szabályzati cikk értelmében a napirendbe. Az állásoklás indítvány elfogadottnak minősül, ha holnap déli 12 óra előtt 40 képviselő, legalább 40 képviselő szavazatát adja ehhez. Most pedig visszatérünk a vitánkhoz. Tikau asszony a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Negyék meg, hogy először is gratuláljak El Kadraui és Jezemboszki uraknak